And um, ich darf die Sitzung eröffnen. Megnyitom az ülést. Frage, ob zur Tagesordnung ist noch Bemerkung. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valamilyen megjegyzés a napirendhez? Nincs. Az elnöknek, mint általában semmi mondani valója nincs. És akkor áttérünk a hármas pontra. Ez pedig a külső határokon az adatbankok kérdése, vizsgálta a jogi szolgálat a módosítókat, ahogy ezt tenni szoktuk, és azt közölték velünk, hogy Schaffhauser féle módosítók nem állhatnak rendelkezésünkre a szavazáshoz, mert túlmutatnak szakbizottságunk kompetenciáján. Tehát például itt a jogalap a meccs deklarációból, tehát az emberi jogi deklarációt idézik, de ez nem megfelelő jogalap. Ügyelnünk kell rá, de nem jogalap az emberi jogi nyilatkozat. Tehát ezen közlemények alapján, és miután én is megvizsgáltam az anyagokat, itt a, a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 nem engedhető szavazásra és a többi Schaffhauser féle indítványról szavazunk. Szeretném megkérdezni, van-e valakinek kifogása? Nincsen, akkor ezt eldöntöttük. Akkor áttérünk a normál szavazásra. Azt hallottam, hogy Tenok úrnak van egy javaslata még a szavazás előtt. Tenok úr? Egy másfajta megjegyzésem lenne, elnök úr. Van egy blokk szavazásunk, itt a külső határokon levő adat bázisoknál, tehát hallottuk, hogy a Schaffhauser féle javaslatokat részben elutasították, és azt javasolnám, hogy ami megmaradt, abból szavazunk-e blokkból. Ez nem alternatív javaslat, hanem egy járulékos javaslat. Az indítványok egy részét már elintéztük, a többiek esetében természetesen szavazhatunk. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek valamilyen megjegyzése ehhez. Igen? Köszönöm, elnök úr. Tehát nem eh, blokkban szavazunk, hiszen mindegyiknek megvan saját jelentősége, saját célja, tehát darabonként szavazzunk róla. Tehát egészen lassan, még egyszer elmondom, hogy nem lehet blogban szavazni, mindegyiket külön kell szavazni, hiszen mindegyik önmagában jelentős, tehát nem lehet blokkban szavazni ezekről, nem értek egyet a javaslattal. Tehát akkor döntünk arról, hogy lehet-e blokkban szavazni. Ki támogatja azt, hogy a Schaffhauser javaslatokat blokkban intézzük el? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Tehát akkor döntöttünk, és az elején szavazunk róla. Tehát ki támogatja a Schaffhauser féle indítványokat? Ki ellenzi? Tartózkodás. Így a Schaffhauser féle indítványokat elutasítottuk. Most áttérünk a 76-os módosítóra mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva 77-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva 79-es mellett. Ellene tartózkodás. Tehát a 79-es mellett ellene ellenőrizzük. Az a, az a te problémád. Tehát, hogyha nagyon közel van, akkor majd emlékeztessetek. Zárom a szavazást. Elutasítva 21-36 arányban. 78-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 80 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 81-es mellett, ellene, elutasítva. No, 21, nem? No? 84, ah, 84 és ott van fönt. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 21-es mellett? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Verzsiá. Tehát a 22-től a 27-ig lehet blogban? Nem? 22 mellett, 22 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-27 ellenében. 26-os mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 27-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 30-as mellett az Schaffhauser volt. Na, Schaffhauser? schaffhauser elvesztette. 30-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez, na most a hármas mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 37-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 40-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 42 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 45 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 50-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. 52-es, 55-ös mellett, 55-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 4-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ki támogatja az egész véleményt? Elektronikusan szavazunk.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 Na hát ez van, ha az ember nem figyel oda. So, wir kommen jetzt zum äh, Bericht. Akkor áttérünk a következőre, az Európai Határőrség és Parti Őrség, Javier Nart. a szerzője, nem tudom, van-e valamilyen hozzáfűzni valója? Nincs, akkor rögtön kezdjük is a szavazást. 71-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 11-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 100-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 102-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 101-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 104-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 12 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 103-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum. 4-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 108-as indítvány mellett ellene tartózkodás elutasítva. 109-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 110 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 111 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 14 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 112 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 113 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 114 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 118-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 119 mellett ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 30, 31 ellenében. Elutasítva. 30-31. Tehát illetve 30 és 32. Igen. Hát nézd meg a számokat, nehéz összeszámolni, egy, egyel több az ellen szavazott. Ez melyik volt 118-as? 119. 119? 120-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Százhúszast ellenőrizzük. De a haverom utána meghív egy viszkire. 32. Én fizetem a viszkét. Äh, Most a 16-os és a 122-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mm, túl drága lesz. Lezárom a szavazást. 32-27 ellenében elfogadtuk. A hatos kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 126-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 127-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 128-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 18% 18-129 mellett ellene tartózkodás elutasítva, Na ez elég nyilvánvaló volt szerintem. A szocialisták most máshogy szavaztak. 130-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 131, 132 mellett ellene tartózkodás. Elutasítva. 133 mellett ellene tartózkodás. Elutasítva. 19-es mellett ellene tartózkodás. Ellenőrizzük 19-est ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 34-25 ellenében egy tartózkodással elfogadtuk. 134-es mellett ellene ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 25-34 ellenében elutasítva. A 135-136 mellett ellene tartózkodás elutasítva. Tenok úr majd egy skót viszkit kap. Zárom a szavazást. 19.42. Akkor Hol voltunk most? Húsz, 137-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. ...138 mellett, ellene, 138-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 139 mellett, ellene tartózkodás elutasítva, 140-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 141 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 142 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 143 mellett ellene tartózkodás elfogad, elutasítva, 21-145-ös mellett ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Zárom a szavazást. 33-27 ellenében elfogadtuk. Akkor 133 mellett. Ellenet tartózkodás elfogadtuk. 147-es mellett. ellenet tartózkodás elfogadtuk. 24-148 mellett. ellenet tartózkodás elfogadtuk. 149-150 mellett. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva. 150 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 152 mellett ellene tartózkodás. Elutasítva. 25-153 mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 2654 mellett, ellene tartózkodás elutasítva, hetes kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 157-es mellett, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva ugyanannyi szavazatot kapott. Na most nézzük, nézzék meg, nézzék meg. Én nem tudok mindig kártyátlan embereket összeszámolni. Akkor, akkor próbáljuk meg. Nem működött? Jó, próbáljuk meg még egyszer. Zárom a szavazást. 27-31 ellenében elutasítva. Ez melyik volt? Ez volt. 158-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 28-159 mellett ellen elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, melyik? Akkor a 30-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 164-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 166-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 165-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 167-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 168-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-169, 170 mellette ellene tartózkodás elutasítva, kilences kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 174-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 175-ös mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Ha 23-31 ellenében 176-os mellett ellene elutasítva, de minden egyes alkalommal unalmas lesz. Mi volt ez? 176-os. Zárom a szavazást? Hát itt valami nem stimmel. Megismételjük a szavazást. Itt a határ a határőrizetről van szó. Zárom. 32-29 arányban egy tartózkodás mellett elfogadva. 177 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 178 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 180 mellette, ellene tartózkodók. Még egyszer ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. Rendben. Plenkovics úrra van szükségem. Kérem, vegye át az elnöklést, sajnos el kell mennem, mert utaznom kell, és hogyha most nem megyek el, akkor lekésem a járatomat. Úgyhogy Plenkovics úr veszi át a szavazást. Okay. Good morning, we continue. Jó reggelt kívánok! Folytatjuk. 179 mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. Az a benyomásom, hogy az összes Szakorafa módosító ugyanarra a sorsa jut, mint a Schaffhauser módosító, úgyhogy mindenki más ellene van, úgyhogy nem alkalmazhatnánk ugyanazt a módszert a Szakorafa módosítók esetében, mint a Schaffhauser módosítók esetében? Elég sok van belőlük. Elnök, igen, tudom, sok van belőlük. I think we have only... Szerintem már csak négy oldal maradt és szerintem ne keltsünk zűrzavárt. Ugye nem a szakoráfa módosítókkal van a baj, hanem a struktúrával van a baj. Okay, then let's try to... Jó, akkor próbálkozzunk azzal, hogy szavazunk Gáler úr javaslatáról. Mert nekem nincs meg az összes frakció szavazólistája, nem tudom mi a helyzet pontosan, de a hatékonyság érdekében elnök úr, az a helyzet, hogy nem engedhetjük meg, hogy az elejétől fogva eleve mindent elutasítsunk. Szerintem egyenként kell haladnunk módosítóra, módosítóra, máshogy nem megy ez. We will continue the vote as it was. Jó, akkor folytatjuk a szavazást az eredeti tervnek megfelelően. Okay. Yeah, okay. Hello, we will continue the... Folytatjuk tehát a szavazást az eredeti tervnek megfelelően. 179 we vote. 179-ről szavaztunk is... 3381 ki támogatja, ellene tartózkodók elutasítva. 3483 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 182 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 184 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 185 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 35 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 186 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 188 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 187 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 189 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 190 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 192. A 190-es ellenőrizzük, rendben, szerintem egyértelmű volt. Elektronikusan szavazunk. A 190-esről van szó. Lezárom a szavazást. 31-27 arányban elfogadtuk, hát nem így tűnt. 192 mellette, ellene, tartózkodók, nem emelik a kezüket. 192-es, elektronikusan ellenőrizzük. This one is 192 uh, is A 192-est elutasítottuk 24-34 arányban. 191 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 194 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, mert úgy tűnik nagyon szoros az eredmény, ellenőrizzük a 194-est. Lezártam. 32-27 arányban elfogadtuk. A 195-ös, a következő mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 197 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 196 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 198 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 200-as mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük ezt. Úgy tűnik, hogy Kevéssé egyértelmű itt az eredmény. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 25-32 arányban. 199 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 38 mellette, 38 mellette, kérem emeljék fel a kezüket, ellene, tartózkodók elutasítva. 201 mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elutasítottuk, de ellenőriznünk kell mégis. Close the vote. Lezárom. 23,36 36 arányban elutasítva. 202 mellette, ellene, tartózkodók, nem emelik fel a kezüket, elnézést, de ezt is ellenőriznünk kell. Close. Lezárom. 25-34 arányban elutasítva. 39-203, Nárt Kefala Jánisz mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 204 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 205 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 206 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 207. mellette ellene tartózkodók elutasítva, 208 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 209 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kettőszáztíz mellette ellene tartózkodók elutasítva. 40, 211, 212 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük ezt, mert nem egyértelmű. Close. Lezárom. 33-25 arányban elfogadva. 213. Mellette ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 214 mellette. Ellene. Tartózkodók. Szerintem elutasítottuk, de jobb lesz ellenőrizni. Lezárom. Igen, 22-36 arányban elutasítva. 215 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 41-216 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 217 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 218 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 42 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 219 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 220 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 223-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 224 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 225 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 226 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 227 mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük a 227-est. 227. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 34-en ellene, tehát elutasítottuk 228 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 229 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 230 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 231 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 232 mellette, ellenem, tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 232-est. Várunk még egy kicsit, hogy mindenki leadja a szavazatát, lezárom. Mellette 29-28 arányban 233 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 236 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 234 mellette ellene Van, aki mellette és meg ellene is szavazott, úgyhogy ellenőrizzük, 234. Kettő, három, négy. Van Ordán módosító. Lezárom. No hát, 13-an mellette 49, 45 em ellene, egyáltalán nem ilyennek tűnt az eredmény, 43-235 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 237 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 238 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 239 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 240-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 241 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 44 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 242 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 243 mellette, e, ellene tartózkodók elfogadva, 244 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük szerintem, ellenőrizzük a 244-est. Lezárom. 2335 arányban elutasítva, 245 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük? De szerintem most egyértelmű volt. Ha ragaszkodik hozzá, akkor ellenőrizhetjük. De jó, akkor 245 elektronikusan szavazunk. Rejected 3623. Elutasítva. 246 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 247 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 248 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 249 tartózk, ö, ellen, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 250 mellette ellene tartózkodók, nem egyértelmű, ellenőrizzük a 250-est. huszonkilenc Arányú az eredmény, ez azt jelenti. Szavazott valaki kártya nélkül? Mellette? Jó, akkor ezt elfogadtuk, mert akkor 30-29 az eredmény. 45, 251 mellette, ellene, ki Jó, akkor elutasítva. 252, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 253 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 254 mellette ellene tartózkodók el, elutasítva, 255 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 256 mellette ellene Angolul beszélek azért, hogy könnyebben megértsenek. What uh, uh, Történt valami a tolmács csatornákkal, de az angol, az általam sorolt angol számokat talán értik. Kettő, öt, 6 mellette ellene tartózkodók el, elutasítva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 261 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 48-263 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük ezt kérem. 48-263. Lezárom. 33 arányban elfogadva, 262 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük. Jó, rendben, ellenőrizzük. 262. Két-három szavazatra várunk még. 22-35 arányban elutasítva. Kettő négy mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, 264. Lezárom. 35-22 arányban elfogadva. 49 mellette. Oka fogyottá vált, rendben. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 267 mellette ellene tartózkodók. A szocialisták mellette vagy ellene vannak? Hát akkor ebben az esetben elfogadva. 267 ellenőrizzük. Nagy a megosztottság, igen. 267, lezártam. 24-35 arányban elutasítva. 268 mellette, 268-as. A néppárt hogy szavaz mellette? Rendben. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 269-es mellette ellene tartózkodik elutasítottuk. 270-es mellette ellene tartózkodik elutasítottuk. 271-es mellette ellene tartózkodik elutasítottuk. 272 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 273 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 274 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 275 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 276 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 277 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 278 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 279 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 280 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 281 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 56 per 282 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 283 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 284 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 285 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 286 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 287 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Egyetemű volt. 288 mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük ezt. 288. Kettő, három plusz szavazat. Lezárjuk 31-25 289-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 290 mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de ezért nézzük meg. 290-est ellenőrizzük. Close. Lezárom a szavazást. 30-25. Elfogadtuk. 291 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt is. Itt nagyon megosztott a szavazás. Close. Lezárom a szavazást. 23-33 elutasítottuk. 292-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 293 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 293 lezárom a szavazást. 24-34 elutasítottuk. 294-es mellette ellene tartózkodik, azt hiszem ugyanez elutasítottuk, 295 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 296 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 297 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 298 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 299 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 300-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 301-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 302 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 303 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 304 mellette 304 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt. Lezárom a szavazást. 29-28, akkor elfogadtuk. 305-ös mellette, 305 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt is, nem egyértelmű. átok szavazást, lezárom a szavazást. 24-33 elutasítottuk. 306-os mellette ellene tartózkodik, ellenőrizik ezt is. Elnézést a nagy frakciók eltérő módon szavaznak. 306-osról van szó, lezárom. 23-31 elutasítottuk. 307-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 308-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk, 309-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 310-es mellette ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük. 310-es ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 29-29. Kati mellette van, úgyhogy átment. 311-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 59-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 312 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 313 mellette ellene ellenőrizzük. minden az a helyzet. Lezárom a szavazást. 23-34 elutasítottuk. 13-as kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egy 320 as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 321 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 323 mellette, ellene ellenőrizzük ezt. Néhány több szavazat van, köszönöm. 23-34. 322-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 61 per 325 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 324 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 326 mellette ellene tartózkodik. Szerintem átmendezett de 326. 326. Megkati. Lezárom. 3322. 327 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 328 mellette 328, 328 mellette ellene tartozkodik, ellenőrizzük. Nem igazán látom, hogy mi a helyzet. Lezárom a szavazást. 24-33. 329 mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 330 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 331 mellette, 331, 332 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 333 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt is, 333. Lezárom a szavazást. 30-27-tel szemben, úgyhogy elfogadtuk. 34, nem, elnézés, ez okafogyott. Ups. 62 per 335 mellette, ellene. Miről szavazunk? 337, elnézést. 337, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 338 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63 per 339 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 340-es mellette ellene ellenőrizzük. 340 el. 340. Lezárom. 25-27 elutasítottuk. 341 mellette ellene tartoskodik. ellenőriznünk kell ezt is. 341. Szóval 25-32 elutasítottuk. 342 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 343 mellette ellene tartózkodik. Ellenőriznünk kell ezt is. 343-asról szavazunk. Mellette 33-26 elfogadtuk. 344 mellette. 344 mellette. Ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk. 345 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 346 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 347 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es, 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3 351-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 352 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 353 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 65 per 354 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 355 mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. 355-ös Lezárom a szavazást. 23-34 elutasítottuk. Melyik jön? 356-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 357 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 358 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 359 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 66-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Három, hat, 67 per 361 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 362 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tessék, 362-esről szavazunk mellette. Most átadunk a 15-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 365 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt. 365-ös. Lezárom a szavazást. 29-28 Hát ez van. 366 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nem, az okafogyott most a 368-as jön mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70 per 370 per 371 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 372 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És a preambulum pontokra térünk át. 72-es mellette ellene tartozkodik. elutasítottuk. 73 mellette melyik? Nem fogom ellenőrizni. Nem. 73 mellette. 73 mellette nem fogom ellenőrizni a 72-est. Ha akar, üljön ide föl mellém, és akkor ellenőrizzük együtt. Egyetemű volt. 73 mellette. 73 mellette. Rendben. Ellene. Tartozkodik. Elutasítottuk. 74 mellette. Ellene. Tartozkodik. Elfogadtuk. 75 mellette. Ellene. Tartozkodik. Elutasítottuk. 76-os mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 77 mellette ellene tartozkodik ellenőrizzük a 77-est. Lezárom a szavazást. 23-33 elutasítottuk. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 3 per 85 mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 84-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 4-es nem fogom ellenőrizni, mert egyetemű. Tessék? Tudom, hogy maga nem látja, én látom. 86-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 689-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 8 per 91-es mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 22.35. A 92-es film mellette ellene ellene tartózkodik. Ellenőrizzük, mert nem láttam jól. Lezárom a szavazást. 36-20 szavaztuk. 9-es, nem, 93-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 97-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 98-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Legyen az azást. 32-26, megszavaztuk. 99-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Végső szavazás, módosított szövegről elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem. Tough vote. It was not clear. Pozdravljam. Okay, dear colleagues, could you please... Uh, Kedves kollégák, kérek mindenkit foglalja a helyet, illetve aki el akar menni, menjen el. Zvizdic uh, úrral folytatunk a eszmecserét. Kérem, foglalj mindenki helyet, és aki beszélgetni szeretne, az hagyja el a termet, mert itt szeretném megnyitni az ötödik napi rendi pontot, ez pedig eszmecsere a bosznia-hercegovinai kormány tanács elnöke, Denis Dvizdics úr, Üdvözlöm itt a parlamentben. Üdvözlöm az AFET szakbizottság ülésén. Lídia Topicsot is üdvözlöm, és nagyon örülök annak, hogy eljöttek ma a bizottsági ülésünkre. Tisztelt Vizis úr! néhány hónappal azt követően, hogy Bosznia és Hercegovina hivatalosan benyújtotta a kérelmét az Európai Uniós tagságra, az Európai Uniós csatlakozásra. Valamint néhány nappal azelőtt, hogy a delegációnk meg fogja látogatni Szarajevót. Szeretnénk majd megismerni a reform, reform folyamatok eredményeit Bosznia-Hercegovinában. A minisztertanácsi szinten hivatalos döntést kérhetünk a bizottságtól, hogy adjon véleményt Bosznia-Hercegovina kérésére vonatkozóan, a csatlakozási kérelmére vonatkozóan. Ez egy nagyon fontos döntés, és remélem, ha ez megtörténik, jelentős előrelépés fog jelenteni önök számára az Európai Uniós csatlakozás felé új lendületet fog adni Bosznia-Hercegovinában az összes intézményi munka területén teljesíteni kell azokat a kötelezettségeket, amelyeket aláírtak az Európai Unióval kötött szerződésben. Egy másik fontos csatlakozási megállapodási aspektusról is szeretnék beszélni. A reformok végrehajtásáról van szó illetve a jogi rendszerüket illeszteni kell az Európai Uniós akihoz. Szeretném megkérni, hogy most számoljon be arról, hogy mi történik Bosznia-Hercegovinában, és hogyan koordinálják a munkát az Európai Uniós csatlakozási feladatok tekintetében. Azt javaslom, hogy tartson egy bevezetőt, körülbelül 15 percben. Sajnálom, hogy kicsit későn kezdjük meg ennek a napirendi pontnak a tárgyalását, de nehéz szavazáson vagyunk túl. Öné a szó, miniszterelnök úr. Hölgyeim és Uraim! nagy megbecsülés számomra, és nagy öröm is számomra, hogy itt megjelenhettem önök előtt az önök bizottságában. Szeretnék köszönetet mondani a meghívásért. Meg vagyok arról győződve, hogy ez egy fontos lépés az Európai Unió felé való utunkon. Bosznia és Hercegovina teljes mértékben vállalja az európai integrációt, és szándékában áll csatlakozni az Európai Unióhoz. Ez a legfontosabb prioritás külpolitikai síkon országunkban. Tudjuk, hogy nagyon sok kihívás áll előttünk, belső kihívások, külső kihívások, biztonság, terrorista fenyegetettség, ami miatt mindig most már a világ szintjén, világ dimenzióban kell gondolkodni. Nincs más alternatívánk, mint az euróatlanti csatlakozás, így gondoljuk. Számunkra rendkívül fontos az az ütemterv, az a menetrend, ami lehetővé teszi, teszi hogy céljainkat elérjük. Az Európai Unió a demokrácia, a politika, a jogrendszer, az infrastruktúra a motorja, az energia és minden egyéb témában rendkívül fontos, amire szükség van Bosznia-Hercegovinában. És éppen ezért az Unióhoz való csatlakozás általános felendülést és általános előrelépést fog okozni országunkban. Ezért szeretnék valamit még egyszer elmondani, amit az utóbbi időben sokszor megismétlek. Bosznia-Hercegovina Európába vezető útja lehet, hogy nehézségekkel van kiközvezve, de nincsen alternatívánk. Hölgyeim és uraim, több év telt már el, Azóta, hogy megkezdtük ezt az utat, de most egy új ösztönzést kapunk e tekintetben. A brit-német kezdeményezés segít minket. A miniszterek tanácsa, amit képviselek, felhatalmazott arra, hogy mondjak önöknek köszönetet a kezdeményezésért. Láttuk hogy a prioritások változásának köszönhetően megoldódott a európai csatlakozás felé vezető útunk előtt álló akadályok kérdése. Úgy meg vagyunk arról győződve, hogy állampolgáraink életszínvona javulni fog, és ez a leghatékonyabb eszköz ahhoz, hogy jobb környezetet tudjunk kialakítani. Azt is látjuk, hogy új politikai szándék áll minden mögött. Mi választottunk a kihívásra, biztosítottuk a politikai szándékunkat. A Bosznia-Hercegovina összes vezetője, a miniszterek tanácsa, a parlament minden szinten, a kormány tagjai elkötelezettek az európai csatlakozási út tekintetében, meg vagyunk erről győződve, hogy erre vezet az országunk útja. Mindegyik szinten nagyon sok erőfeszítést tettünk azért, hogy megfeleljünk a feltételeknek, azon feltételeknek, amelyeket teljesítenünk kell ahhoz, hogy megérkezhessünk Európába. Nehéz ez az út, a reform feladatok teljesítése komplikált, sokszor fájdalmas mert mentalitást is változtatni kell. De pontosan ezeknek a kihívásoknak köszönhetően a prioritásainkra tudunk koncentrálni, Európai Unió felé való utunk során. A miniszterek tanácsa és az összes hatóság megkezdte az európai integrációs változások végrehajtását. A jelen jogalkotási idő alatt úgy gondoljuk, hogy változni fog az euróatlanti integráció, új reformok időszakát éljük. Hölgyeim és uraim, Bosznia-Hercegovina, ahogy tudják, idén februárban benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz. Ez számunkra hatalmas eredmény az euróatlanti út mentén és kétségtelenül a kapcsolatunkban ez új fejezetet nyit. Azok az értékek, amelyeken az Európai Unió alapul, a szolidaritás, szociális igazság, az egyenlő esélyek, ezek azok az értékek, amelyek a gazdasági növekedés, a stabilitást megalapozzák. Bosznia és Hercegovina jelentkezésében bizonyította, hogy szeretne az európai család tagjává válni. Remélem, hogy erőfeszítéseink, amelyeket eddig tettünk, és lelkesedésünk elismerést fog kapni, és hogy hamarosan a közeljövőben látjuk ennek a gyümölcseit és látni fogjuk azt, hogy önök támogatnak minket abban a folyamatban, amely során az előttünk álló kihívásokra kívánunk választ adni. A legfontosabb azok, a legfontosabbak azok a kérdések, amelyeket korábban említettem. A jelölt eh, státusz lehet, hogy az Európai Unió számára csak egy formalitás kérdése, de számunkra, hazám számára, állampolgáraink számára akik 80%-ban eh, támogatják az Európai Uniós csatlakozást, rendkívül fontos lépést jelent a stabilitás fokozása és a szociális-gazdasági prosperitás irányában. Éppen ezért eh, szeretném elmondani, hogy milyen intézkedéseket eh, hoztunk az utóbbi időkben, és szeretném hangsúlyozni, hogy tovább fogunk dolgozni azért, hogy teljesítjük azokat a feltételeket, amelyeket még teljesítenünk kell. Biztosítani kívánom önöket arról is, hogy rövid határidővel teljesíteni fogjuk a feladatokat. Először is a társulási és stabilizációs megállapodás átvétele, valamint a mm, koordinációs mechanizmus, ezekről szeretnék beszámolni kialakítottunk egy reformmenetrendet. 2015. júliusában elfogadtuk az összes bosznia-hercegovinai területre vonatkozóan ezeket a lépéseket. Ez egy szociális, gazdasági, jogi, jogalkotási reformcsomag. 2015-18-ig tart mindez. 2015. októberben részletes cselekvési tervet fogadtunk el ennek végrehajtására. Ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtása és végrehajtásának a szintje is bizonyítja, hogy hitelesek az erőfeszítéseink, hitelesek a szándékaink. A miniszterek tanácsa szintjén meghoztuk a szükséges intézkedéseket és döntéseket a végrehajtás tekintetében, ami már több mint 50%-os szinten áll. Ezek a reformok rendkívül fontosak, fontosak a szociális gazdasági növekedés tekintetében hazámban, és az előrelépés a fejlődés tekintetében is. Mindezen reformoknak egyetlen célja van, javítsuk állampolgáraink eh, életszínvonalát. Stratégiai feladatokat is elfogadtunk a menetrend keretei között. A legfontosabb talán a jogalkotási, a jogi szektor reformjai. A reform az Európai Unió és Bosznia-Hercegovina közötti struktúrált dialóguson fog alapulni a terrorizmus elleni és az extremizmus elleni harc is kapcsolódik mindenhez, valamint a korrupció elleni harc is. Elfogadtunk nagyon fontos törvényeket, mint például a büntetőjogi törvény, a határpolitikai törvény. És azt a törvényt is elfogadtuk, amely szabályozza a pénzügyi szektort és az adózási szektort, valamint a munkaerőpiacot. Ezek a törvények, ezek a reformok a kantonok szintjén is elfogadásra kerültek. Például a munkaerőpiacra vonatkozó törvény egész Bosznia-Hercegovinában már hatályos. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a múlt évi reformok eredményeként Bosznia-Hercegovinában a szociális gazdasági paraméterek növekedtek, és a tendencia ebben az évben is folytatódik. Tavaly 2,1%-os volt a GDP növekedése, és 18 ezer új munkahelyet sikerült teremtenünk. A gyártás is növekedett, az export is növekedett 3,9%-os szinten. A kereskedelmi, külső kereskedelmi deficit pedig csökkent, az érkező turisták száma növekedett. A világ tíz olyan államához tartozunk, ahol a legnagyobb volt az idegenforgalom növekedése tavaly. Az export minden szektorban növekszik. Az energia, a mezőgazdaság és az ipar különböző szektorai területén. Ez azt bizonyítja, hogy egyre jobb a minősége a termékeinknek, és ezt eh, Európában elismerik. a legfontosabb kereskedelmi forgalmat az Európai Unióval folytatjuk. Ez a teljes kereskedelmi forgalmunk, külkereskedelmi forgalmunk 72%-át képviseli. Teljesítenünk kell a stabilizációs megállapodás feltételeit, az Európai Unióval kötött megállapodás feltételeit. A tárgyalások célja számunkra az, hogy tudjuk teljesíteni ezeket a fontos feladatokat. A magánszektor számára, a gyártóink számára, és politikai szempontból is mindez nagyon fontos. Figyelembe kell, hogy vegyük, hogy a, az alkalmazkodás ugye kapcsolódott ahhoz, hogy Bosznia-Hercegovina meg tudta kapni a jelölt országi státuszt. Most keresünk gyors megoldást arra, hogy az jelölt státuszi feltételek minden fejezetének minél meg tudjunk felelni. Meg vagyunk győződve arról, hogy teljesíteni fogjuk ezeket a kötelezettségeket, és így integrálódni tudunk az Európai Unióba. A koordinációs mechanizmus a következő téma. Ezt minden alkotmányi szinten alkalmazzuk Bosznia-Hercegovinában. Javítanunk kell ennek működését. Több alkalommal egyeztem a Horvát Muzulmán Federáció és a Szerb Köztársaság elnökével. Meghallgattam a javaslataikat, ezeket figyelembe veszem, és ezeket beélesztem a végső koordinációs dokumentumba. Most már a végső fázisba érkeztünk, és azt reméljük, hogy a koordinációs mechanizmus be lehet illeszteni ebbe a dinamikába, amely lehetővé teszi, hogy ezt a bizonyos kérdőívet kitöltsük. Ahogy mondtam, az európai integráció a fő célunk, a fő prioritásunk. Ezért folyamatosan mindent megteszünk. A jogállamiság, a terrorizmus elleni harc, a gazdasági prosperitás a régióban, a regionális kooperáció és a cselekvési terv végrehajtása a NATO integráció tekintetében. Mindez rendkívül fontos, alapvetően fontos azért, hogy stabil és prosperáló ország legyen hazám. Az előttünk álló kihívások tekintetében biztosak vagyunk abban, hogy sikerül erőfeszítéseinknek köszönhetően előrelépni, és mindegyik területen, amit említettem, meg tudjuk valósítani a haladást. Harcolni fogunk folyamatosan a szervezetbűnözés és a mm, terrorizmus minden formája ellen. Tavaly a Nemzeti ügynökségek költségvetését, amelyek ezt a harcot folytatják, megnöveltük ezek költségvetését. Hasonló módon meg fogjuk alkotni a jogalkotási keretet ezen ügynökségek számára. Továbbá a legutóbbi erőfeszítéseknek köszönhetően ezen területen azt mondhatom, hogy jó úton haladunk. Nagyon lesújtott minket eh, isztambuli, libanoni, párizsi és brüsszeli terrorcselekmények. Biztosítani kívánjuk eh, az egész világ állampolgárainknak a biztonságát. Ez a kötelezettségünk. Ezért elítéljük a terrorcselekményeket, és eh, úgy gondoljuk, hogy a béke és a biztonság szempontjából a legnagyobb fenyegetést jelentik a világ szintjén. Megdupláztuk az erőfeszítéseinket a fenyegetéssel kapcsolatban. Kapcsolatban vagyunk a vallási közösségekkel is, azért, hogy segítsenek minket ebben a harcban. Nagyon fontos számunkra az ilyen szintű együttműködés. Jó kapcsolatot szeretnénk föntartani a szomszédainkkal. Ez egy következő nagyon fontos prioritás külpolitikánkban. A szomszédsági politika fejlesztése alapvetően fontos a gazdasági stabilitás és fejlődés tekintetében hosszú távon az egész régióban. Nagyon fontos a szerepünk, a nyugat-balkáni stabilitást meg kell, hogy valósítsuk, mindezért mi magunk és szomszédainknak az a feltétele, az a feladata, hogy a lehető legjobban alakítsuk a szomszédsági politikát, a kapcsolatunkat, a koordinációt a szomszédos országokkal. A tavalyi évben fontos előrelépések történtek a szomszédos országokkal kialakított kapcsolatok tekintetében, és ez főleg igaz a legközelebbi szomszédjainkra. Első alkalommal, 20 évet követően találkoztak a szerb és a bosnyák kormányvezetők, és a horvát ország képviselővel is egyeztetünk ővelük szorosan együttműködünk az európai integráció feladatai tekintetében. A következő hónapokban találkozóink lesznek a montenegrói Montenegro képviselőivel is, akikkel már most is sikeresen együttműködünk. Aláírtunk egy megállapodást az országunk határőrizéterére vonatkozóan, ez 2015-ben történt. Az Európai Unió kétségtelenül alapvetően fontosságú a regionális együttműködés tekintetében is konkrét feladatokkal, konkrét intézkedésekkel. Ezek közé tartozik a berlini folyamat. Ennek nem csak politikai jelentősége van, hanem az infrastruktúra és az energiaszektor számára is rendkívül fontos, hiszen a célja a Nyugat-Balkán összekapcsolása az Európai Unióval. Lehetővé teszi azt is, hogy javítsuk kapcsolatainkat a balkáni országok és az Európai Unió között. A berlini folyamat motorszerepet játszott a nyugat-balkáni országok fejlődése tekintetében. Sok alkalommal a nyugat-balkáni országokat másodragonként kezelik Európában, és éppen ezért az olyan lehetőségek, mint a mai, fontosak számunkra azért, hogy továbbra is nyitva maradjanak ezek az ajtók. Ahogy mondtuk, a berlini folyamat és az európai együttműködési menetrend rendkívül fontos, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió tanácsának a munkája júliusban, idén Párizsban fontos mérföldkőhöz érkezik. A közlekedési, energia és környezetvédelmi projektekről lesz szó ezen az ülésen. Ahogy tudják, Bosznia-Hercegovina tavaly elnöki szerepet kapott az Európa Tanácsban, és a menekültválság kellős közepén bizonyítottuk, hogy fontos szerepet tudunk játszani az európai szintéren. Egy, az Európai Terrorizmus elleni egyezmény új fejezetét aláírtuk, ez foglalkozik a külföldi harcosokkal. Fel vagyunk készülve arra, hogy teljesítsük a vállalt feladatainkat. Végül tudniuk kell, hogy Bosznia-Hercegovina teljes mértékben vállalja az összes szükséges feltétel teljesítését a csatlakozáshoz. Számunkra ezek az intézkedések fontos ösztönzést jelentenek, és reméljük, hogy a tanácsi döntés pozitív lesz, és hogy a bizottság a jelentésében figyelembe fogja venni mindazt, amit megvalósítottunk az utóbbi időkben. Ez nagyon fontos lenne számunkra, és lehetővé tenni, tenni hogy tovább tudjunk lépni a kérdőív kitöltése tekintetében. Még szerettem volna azt is elmondani, hogy a kérdőív tekintetében mi nem egy jutalmat kapunk, ezt nem úgy tekintjük, mint egy jutalom egy díj, hanem úgy tekintjük, hogy ez támogatja az Európai Unió felé vezető utunkat és feladataink teljesítését. Bosznia-Hercegovinában mi meg vagyunk győződve arról, és nagyon jól tudjuk, hogy mennyire fontosak ezek a vállalt feladatok, ezért a Európai Bizottság kérdőjévére a kérdésekre adott válaszokat már előkészítettük. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy az állásfoglalásban támogattak minket, és az Európai Uniós út mentén a feladatok teljesítések közben támogatnak minket. Szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért. Biztos, hogy ez is nagyon fontos a jelölt státusz elérése tekintetében. Az Európai Uniótól nagyon sok támogatást kapunk, szeretném azt is persze tisztázni, hogy mi vagyunk a fő felelősei ezeknek a feladatoknak. Természetesen az önök támogatása nélkül nem tudnánk teljesíteni ezeket a feladatokat. Remélem, hogy mindez sikeresen fog lezárulni. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani, hogy ma beszámolhattam önök előtt. Az ilyen ülések, mint a mai is, az ilyen találkozók nagyon fontosak. Úgy gondolom, hogy rendszeresen kellene ilyeneket szervezni, főleg ebben az időszakban, ami országom Európai integráció tekintetében nagyon fontos. Nagyon szépen köszönöm. Miniszterelnök úr! Remélem, hogy hivatali idejében eh, megépíti mindazt, amelyről beszélt, és amely az európai integráció alapját képezheti. Bosznia, Hercegovina igazából olyan országgá válik, ahogy gyorsabb lesz az európai dinamika és önnek kell a reform folyamat élére állni. Most hat kollégám kért szót, az időnk már véget ért, tehát mindenki legyen rövid. Zvizdic urat, Szarajevó, urral Szarajevóban találkozunk, csütörtökön. Krisztián Préda az első. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök úr, szeretném üdvözölni önt. Bosznia-Hercegban barátai ülnek itt, és ezt egyébként láthatta a jelentés és a szavazás szintjén a jelentés támogatása tekintetében is. Önök mellett állunk, és szeretnék gratulálni, hogy nagyon bátran hajtják végre a szükséges reformokat. Szeretném ösztönözni önt és bátorítani önt arra, hogy gyorsan oldják meg azt a három kérdést, ami meg fogja könnyíteni, hogy a tanácsban konszenzus lehessen elérni és Bosznia-Hercegovina megkaphatja a jelölti státuszt. státuszt. A reformmenetrend végrehajtása, koordinációs mechanizmus, stabilitási egyezményhez való csatlakozás, most ezekre a részletkérdésekre nem fogok kitérni, ezek a feladatok állnak önök előtt. Remélem, hogy a céljaikat el tudják érni, és 2017-re meg tudják kapni a jelölt státuszt. Egy kérdésem lenne önhöz, Van egy kényes téma, kényes kérdés, hiszen a helyi választásokat egy héttel ezelőtt a Központi Választási Bizottság összehívta, és Mostár városáról van szó, tudjuk, hogy milyen a helyzet. Szeretném azt tudni, hogy hogyan gondolják megszervezni mindezt? Köszönet, miniszterelnök úr. Köszönöm, Préna úr. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljött hozzánk ma, és köszönjük, hogy beszámolt nekünk. Szeretnénk gratulálni tevékenységéhez. Két kérdésem van. Az Európai Unió novemberben bejelentette, hogy más, hogy megváltoztatja Bosznia-Hercegovinához fűződő politikáját, és most már ebben benne vagyunk, tehát nem a kezdetén vagyunk. Tehát ön az első ember a végrehajtó hatalomban. Gondolja, hogy Bosznia-Hercegovina egyesültebbé vált makrogazdaságilag? valamennyi egység van, hiszen nagyon nehéz makrogazdasági döntéseket hozni a közlekedésben, az energia ágazatban, hiszen ez az egész állam infrastruktúráját jelenti. Olvasom a médiában, és nagyon sajnálatos, hogy óriási a munkanélküliség, főleg a fiatalkorúak körében. Azt mondta, hogy a bosznia-hercegovinai kormányzat egyik prioritása lesz a szegénység elleni fellépés. A fiatalságot diszkriminálják az üzleti körökben, és ön azt mondta, hogy a fiatalokat pedig ösztönözni kell hogy Bosznia-Hercegovina gazdasági újjáépítésében részt vállaljanak. A kérdésem, van nemzetközi megfigyelés Boszniában, tehát a nemzetközi közösség figyel Bosznia-Hercegovinára. Nem tudom, hogy most pillanatnyilag a pénzügyi segítség hozzájárult ahhoz, hogy csökken a munkanélküliség Bosznia-Hercegovinában. És gazdasági, szociális fejlődés várható? Köszönöm, Tonino. Rados képviselő. Köszönöm. Szeretném elmondani, hogy nagyon örülök az önök által elért haladásnak. És nagy örömmel szolgál, hogy az ország az európai integrációhoz vezető úton van. De hallottuk a problémákat, és a problémákkal pedig egy viszonylag jó gazdasági környezetben kell foglalkozni. Tehát a külügyi, illetve a külkereskedelmi deficitet 9 2%-ra csökkentették, beszélt a növekvő exportról. Természetesen egy ilyen környezetben könnyebb reformokat végrehajtani. Rákérdeztem, még a gazdasági növekedésre. Tehát milyen alapokon áll a gazdasági növekedés, mennyire stabil a növekedés. És kiindulhatunk abból, hogy folytatódik a gazdasági felemelkedés. Köszönöm, Rados kolléga, Kózó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdést szeretnék feltenni egy aggályunkkal kapcsolatosan. Itt van a horvát szélső oldal, amely jogot formál bizonyos posnyák területekre, de itt van a kulturális miniszter ügye is, Hasan Begovic miniszter ügye, aki kétségbe vonja, hogy a második világháború alatt népírtás sújtotta a zsidóságot, és az, hogy Horvátországban ilyen szélső jogboldali tendenciák mutatkoznak meg, az nagyon aggaszt bennünket. Köszönöm. Olyan dolgot kérdezett, amelynek igazából semmi köze ez Vizdigy úr látogatásához. Nem is fogok erre most közvetlenül válaszolni. Tehát Suica asszony a következő, és ő is felelős Bosznia-Hercegovináért. Köszönöm szépen, André. Én is egy kicsit össze vagyok zavarodva a kollégák kijelentései után. Igazából a Horvátországhoz fűződő kapcsolatokról beszél, ennek semmi köze Bosznia-Hercegovinához. Gratulálok a beszédéhez. Úgy gondolom, hogy az álláspontja Bosznia-Hercegovina tekintetében jó, és ő örül az országban elért haladásnak. Tudjuk, hogy a szociális gazdasági helyzet nagyon törékeny az országában, hogy gyenge a növekedés, de jó számokat is hallottunk, tehát, hogy például a GDP növekedése, csökken a munkanélküliség, esetleg el tudja mondani, hogy hogyan tudja elmagyarázni nekünk a gazdasági fellendülést? Mondta, hogy az országban megváltoztak a prioritások, és hogy a szociális gazdasági helyzet áll most a napirend csúcsán. Egy konkrét kérdésem lenne a Republika Srpskához. Azt mondta, hogy Bosznia-Hercegovina minden tekintetében egyeztetnek a föderáció tagjaival. De ha jól értettem, akkor a Republika Srpszkával is egyeztetnek. Most rákérdeztem volna, hogy a Republika Srpszka szorgalmazza-e az európai integrációt, európai úton van, vagy pedig igazából a saját hatalmának a gyengítését látja benne. Köszönöm, Kán úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani önnek, miniszter úr, hogy nagyon örülök, hogy itt van az Európai Parlamentben. Én vagyok a Bosznia-Hercegovináról szóló jelentés árnyék jelentéstevője itt az Európai Parlamentben. Nagyon örülök annak, nagyon örülünk annak, hogy Bosznia-Hercegovina jelöltség, illetve tagságért folyamodott. Tudom, hogy sokat kérdeztek már öntől, én tulajdonképpen egy olyan kérdést szerettem volna feltenni önnek, amelyet az egyik kollégám már érintőlegesen említett, de ez nagyon mélyen foglalkoztat bennünket. Ez pedig a Mostári városi vezetésre vonatkozik. Tudom, hogy 2008-ban itt változások történtek, azért aggódunk, mert 8 éven keresztül nem tartottak itt választást nagyon alapvető jogot tagadtak meg ezzel az ottani lakosságtól, ez a választás joga. Egy második dolog, amire rá szeretnék kérdezni, ha jól értem, akkor a boszniai kormány a válságot úgy akarja megoldani, hogy két közigazgatási szintet hoz létre, az egyik a bosnyákoké lenne, a másik a horvátoké. Ezzel azt hiszem, hogy visszafelé haladna az ország, nem előre. Örülnék, hogyha tisztázná számomra, hogy a kormány pontosan hogyan is gondolkodik erről. Köszönjük szépen. Iványló, az utolsó felszólaló. Tessék, Iványló. Szidnik, jaz az pozdravljam tudi v naši sredi Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, elnök úr, itt a körünkben. Nagyon örülök annak, hogy ma jó hírekkel érkezett hozzánk. Az, amit ön mondott a gazdasági növekedésről, nyilvánvalóan nagyon örvendetes. És most horvátul folytatom, illetve bosnyákul, ahogy ön, ön ezt a nyelvet nevezi. Jó, akkor angolul. Angolul fogom folytatni. Örülök, hogy jó híreket hozott nekünk a gazdasági növekedésről, és fontos adatokat közölt velünk. Nos, a dél kelet-európai kohézió és bővítés szempontjából Bosznia-Hercegovina nagyon fontos szerepet tölt be. Egyetlen egy dologra szeretnék csak kitérni röviden. A kohézió és a nemzetek közötti párbeszéd, illetve a nemzetiségek egymás iránt tanúsított toleranciája rendkívül fontos dolog. Így volt ez a múltban is, így lesz ez a jövőben is. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön hogyan látja az államiság fejlődését Boszniában ebből a szempontból. És talán szeretnék röviden rámutatni arra a veszélyre, hogy Boszniát esetleg az iszlám, illetve iszlamista szélsőségesek esetleges melegágyának tekintik, Szeretném, ha biztosítana bennünket afelől, hogy ellenőrzésük alatt tartják ezt a jelenséget. Köszönöm. Köszönjük Weigl kollégának, elnök úr. Körülbelül 6-7 perce van, hogy válaszoljon a kérdésekre, parancsoljon. Uh. Hvala najljepša, želim se naravno svima zahvaliti na posljednim pitanjima i uopće... Köszönöm mindenkinek a kérdéseket, és szeretnék köszönetet mondani, hogy ennyire érdeklődnek hazám iránt. Először is mm, próbálom követni a feltett kérdések sorrendjét. Az első kérdés Preda úr részéről hangzott el de egyúttal Kán úr kérdésére is szeretnék válaszolni, hiszen mindenketten rákérdeztek a mostári választások témájára, ez rendkívül aktuális most hazámban. A javaslat a mostári választások megoldására ezt a javaslatot a parlament dolgozta ki, a miniszterek tanácsa nem vett részt ebben a folyamatban. nem is készített új javaslatokat a miniszterek tanácsa. De azért szeretném azt eh, elmondani, hogy eh, mi a legkisebb közös nevező a mostári probléma megoldása tekintetében. Először is Kán úrnak szeretnék választ adni. A város nem fogjuk felosztani két eh, választási körzetre, egy a muszulmánoknak, egy a horvátoknak, és két önkormányzatra nem. Ezt az opciót nem támogatjuk, ez nem megoldás. A mostani választás alapját néhány fő elf kell, hogy képviselje. Egyik nemzet se dominálhat, nem szabad az etnikai elkülönések mentén felosztani az, a várost, egyik körzetben sem, és a végső döntést a teljes moztár kell, hogy meghozza. Ezek az alapok, ezek az elvek, amelyeken az összes javaslat alapul. Egyetemű, hogy a javaslatok között persze vannak eltérések, például legyen -e egy polgármester, vagy kettő, vagy legyen egy polgármester és két alpolgármester, vagy három alpolgármester, milyen nemzetiségek, kettő vagy három legyen képviselve, mindezt még el kell dönteni. De ami nem létezik, nem létezik az a veszély, hogy visszatérünk a múltra, nem, ez biztos, hogy nem. Sőt, ellenkezőleg egységes város szeretnénk kialakítani. Egy olyan várost, ami kétségtelenül példaértékű lehet más városok számára is Bosznia-Hercegovinában, vagy akár más országokban. Picula úr kérdése a következő, amire rátérnék. A miniszterek tanácsa 14 hónap óta van hatalmon. Az Európai Uniós vállalásokat megerősítettük, megújítottuk, a reformcsomagot is megerősítettük, és sikerült jelentős előrelépést tenni az egységes piac tekintetében. Sikerült harmonizálnunk egy sor törvényt, a federális államok és más egységek tekintetében. Most már nem egy megosztott piac, hanem egy egyre inkább integrált piac a miénk. És van egy olyan dolog, amit mindannyian tudunk, de azért érdemes kimondani a harmonizációs feladatokat tovább kívánjuk folytatni. Olyan stratégiákat kívánunk követni, amik megfelelnek az összes, a teljes konfederációnak. Figyelembe kell, hogy vegyük, el kell, hogy fogadjuk a közös projekteket. Most két fő stratégia kidolgozásán cselekszünk, a energia és a közlekedés, illetve ide tartozik még a környezetvédelem is. A közlekedési reformok tekintetében a munkánkat még a Párizsi csúcs előtt le kívánjuk zárni. Tehát most vagyunk a finisben. A prioritásokat fönn kívánjuk tartani, főleg a közlekedés, a határmenti közlekedés tekintetében. Természetesen mindez kapcsolódik az egyes kantonokhoz, az egyes egységekhez, de nem fogjuk azt megengedni, hogy az egyes egyéni érdekek befolyásolják azt, hogy közösen az egész ország hogyan lép előre. Erre mondanék is egy példát. Olyan utakat tervezünk, és olyan utakat kívánunk kialakítani, amelyek az országunkat, ez a Cselaf Matragnik a legjobb példa erre, ez egy autópálya, és ez prioritást élvez tekintetünkben, mivel szeretnénk ezzel megoldani az elszigeteltségünket, és ez hozzá is fog járulni a gazdasági növekedéshez. A fiatalok munkanélkülisége tekintetében igen, ez egy alapvető makroekonomiai probléma hazámban. 24,5%-os a munkanélküliség, de a fiatalok körében ez majdnem 60%-os, úgyhogy ez valóban hatalmas probléma. Ezért én mindig hangsúlyozom, hogy amikor a foglalkoztatásról beszélünk, akár magáncég részéről, akár másfajta teremtésről, akkor mindig is kapjanak előnyt, kapjanak prioritást a fiatalok, 30 év alattiak Bosznia-Hercegovinai Föderáció szintjén 50 millió konvertibilis márkát elkülönítettünk erre a projektre. 35 éves korig lehet részt venni ebben a projektben, és most már 7000 fiatal részt is vesz ebben. Washingtonban a Világbankkal egyeztettem, és egy 5 éves 750 millió dolláros hitelkeletről állapodtunk meg ezek az úgynevezett olcsó hitelkeretek. Sajnos még nem sikerült a végleges megállapodást meghozni. Minden esetre ezt a támogatást a költségvetés szintjéről csak a fiatalok és a fiatal foglalkoztatására lehet szállni. A saját költségvetésünkből 50 milliót különítettünk el a fiatal foglalkoztatására. Rádos úr kérdésére szeretnék áttérni. A gazdasági növekedés számunkra egy fontos kérdés, hiszen az alapja az export, elsősorban az export, és a versenyképesség, a projektjeink versenyképességének a növekedése nagyon fontos. A gyártás alapját természeti erőforrások és az emberi tőke képviseli. Az export szektor Például nagyon fontos az erdőgazdálkodás tekintetében. Az erdőgazdálkodás nagyon nagy előrelépés mutatott föl a régióban. 520 millió értékben erdő gazdálkodási termékeket exportálunk. A Dél-Kelet-Európában az egyik legfontosabb ország vagyunk, amely textil terméket, gépjárműveket exportál, illetve elektromos áramot exportál. Ahogy mondom, az első tíz országhoz tartozunk az egész világban, ahol a leggyorsabban fejlődik az idegenforgalom. Minden évben 36%-kal nőtt a turizmus, több mint 2%-kal nő a turisták száma, és a turisták által országban eltöltött turista éjszakák száma is. És ahogy mondtam, még egyszer szeretném elmondani, hogy a világon a tíz első ország közé tartozunk, ahol a legtöbbet nőtt a turizmus. Suica képviselőkérdésére szeretnék rátérni, először is köszönet a szép szavakért. Az Európai Unió részéről Bosznia-Hercegovina-val kapcsolatban elmondott feladatok teljes támogatást kaptak az országom összes entitása részéről. Egy olyan hivatalos nyilatkozat sincs, semmilyen nyilatkozat, semmilyen entitás részéről, még a szerb köztársaság részéről sem, amely nem támogatná az Európai Uniós csatlakozási folyamatot. Vannak olyan esetek, amikor a nyilatkozat alapkérdésekkel foglalkozik, még mindig vannak akadályok, az integrációs folyamat mentén. Nyolc hónap ezelőtt kezdtük meg a koordinációs mechanizmus kialakítását, az elemzés, most már a végső fázisban vagyunk. Minden esetre abban mindannyian egyetértünk, hogy az európai utat kívánjuk követni. Tehát van a, természetesen széles körben vitát folytatunk arról, hogy hogyan történjen mindez, és persze van eltérés a tekintetben, hogy ki hogyan éli meg ezt a csatlakozási folyamatot, de arról biztosítok mindenkit, hogy hazámban mindenki támogatja ezt az utat. Kán úrnak, Préda úrnak már megválaszoltam a kérdéseit, Vágel úr kérdésére térnek rá. Bosznia-Hercegovinában három hivatalos nyelv van, a bosnyák, a szerb és a horvát. Ezt az alkotmány tartalmazza, ezt szerettem volna hangsúlyozni. A bosznia-hercegovinai szélsőségesség tekintetében nagyon sokat dolgoztunk ezen a témán, harcolunk a szélsőségesek és a terrorizmus ellen. Azon kevés országok közé tartozunk, amelyek már nagyon régóta bevezetett büntetőjogi intézkedéseket, azoknak a büntetésére, akik a harmadik országba elmennek harcolni. Továbbá a muzulmán közösség Bosznia-Hercegovinában egy nyilatkozatot tett közzé, amiben bejelenti, hogy ezeket a gyakorlatokat abszolút elítéli, ahogy elítéli a terrorizmust és a szélsőségességet. És a muzulmán közösség volt a a legfontosabb motor a tekintetben, ami lehetővé tette, hogy ezeket az ellenőrizetlen elemeket felderítsük. Bosznia-Hercegovinában a muzulmán közösség minden hatályos törvényt és előírás betart, és számítunk az ő együttműködésére, hiszen az ő segítségékkel tudunk harcolni a terrorizmus ellen. Számunkra ez nagyon fontos, főleg a nyugat-balkáni régió tekintetében, amit dél-kelet-európai területnek szeretek nevezni. Az szélsőségesség ellen való harc feltétele az európai integrációnak Együttműködünk ebben a témában a szomszédos országok vezetőivel. A titkos szolgálatunk együttműködik a szomszédos országok titkos szolgálatával, együtt dolgozunk a határellenőrzés tekintetében, és ez a terrorizmus elleni harcra is igaz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zvizdik úr a boszniai minisztertanács elnöke, hogy tájékoztatott minket a helyzetről, a reform folyamatról. Mindnyáján örülünk, hogy jövő héten ellátogathatunk önökhöz. Jó kezdet volt. Minden jót kívánok önöknek a reform úton, a reform folyamatban, és jó együttműködést kívánok ma és tegnap az Adria Jón stratégia ülésére került sor, és ezen is határokon átnyúló európai együttműködésről volt. Hát köszönöm szépen, Vizdik úr, hogy eljött. Ezzel most, Ez, ezzel most uh, az ülést lezárom, de az Affet szarajevói delegációjának az ülése kezdődik. Nagyon gyorsan